akik hozzánk fordultak az elmúlt időszakban, akik ellátogattak a fórumunkra, Nekünk van leginkább élénk és eleven kapcsolatunk a petíció benyújtóival, így az európai polgárokkal. Mi magunk az érdekeiket képviseljük, eh, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatsékján is. Köszönöm. Grazie, Dosinaro, l'onorevole Salavrakos. Köszönöm, Bosztinár úr. Szelemakosz úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is szeretnék először is Balán asszonynak gratulálni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 altre Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kért szót ebben a témában. Balan úr, köszönöm, elnézést kérek, hogy késve érkeztem, de vonat baleset volt azon a vonalon, ahol megpróbáltam ideérni, úgyhogy ezért késtem el. Azt szeretném elmondani a Valán jelentéssel kapcsolatban, hogy remek jelentésről van szó, és mindaz, amit Balán asszony beleírt a jelentésébe, az helyén való, és ezen kívül pedig úgy vélem, hogy az administratív elismeréssel kapcsolatos kérdéseket egy kicsit szélesebb körben kellene kezelni. Itt a házasságokról beszélek, az egynemű párok élettársi kapcsolatáról és házasságáról beszélek, és egyéb más kérdésekről is. Ami pedig az európai polgárság kérdését illeti, hát mindannyiunknak tudni kell, hogy ez egy annyira széles körű kérdés, hogy számos más téma közös megvitatásával tudunk csak ezekről beszélni. Elnézést kérek, késve érkeztem, nagyon sok mindent bizonyára elmondták már a kollégák. Nagyon sok mindent bizonyára elmondtak már a kollégák. Nem is szeretnék ezért hosszan hozzászólni, mert attól tartok, hogy csak ismételném a többieket tehát minden egyes probléma, amely felvetődik a személyek szabad mozgásával kapcsolatban, nagyon komoly probléma. Hogyha az európai polgárok akadályokba ütköznek, és nem valósul meg a szabad mozgásuk, akkor mindenképpen fel kell lépnünk az áruk, a személyek, a szolgáltatások szabad áramlása, a diplomák kölcsönös elismerése, mind olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Mindenkinek alapvető joga, a szabad mozgás joga itt az Európai Unióban. Nagyon sok mindent megtettünk már ebben a kérdésben, de számos tekintetben javíthatnánk még a helyzeten. Nagyon fontos, hogy azok a jogok, amelyekről tájékoztatjuk a polgárokat, nagyon fontos, hogy azok a jogok, amikről tájékoztatjuk a polgárokat, valóban érvényesíthető jogok legyenek. A szabad mozgás az egyik legfontosabb alapjog itt az Európai Unión belül, és hogyha valahol akármilyen probléma lép fel az Európai Unióban, akkor minden polgárnak ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani a problémájának a megoldására egyenlő bánásmódban kell őket részesíteni, és ugyanolyan jogorvoslati lehetőséget is kell nekik biztosítani. A Német Ifjúságvédelmi Hivatal a jogedámt esetében felmerült problémákat ismerjük, és a házasság kötéssel, illetve a vállással kapcsolatban is ismerjük azokat a problémákat, amelyek a határokon átnyúló esetekre vonatkoznak. Az a tény, hogy a 2013-as év az Európai Polgárság éve lesz szerintem remek alkalom. Azok a pontok, amelyeket az európai polgárság évével kapcsolatban szerepelnek a jelentésben, jók, de egy kicsit szerintem korlátozottak. Többet kellene beszélnünk a 2013-as évről. Ki kellene mondanunk, hogy a 2013-as év tényleg tökéletes lehetőség arra, hogy az európai polgárok jogait tovább fejlesszük. És jó lenne, hogyha az európai polgárok a jogaikkal kapcsolatban nem csak azt ismernék meg, hogy milyen borzalmas administratív útvesztőkbe kerülnek néha-néha, hogy milyen papírhalmokon kell átrágniuk magukat, hanem hogyha természetes módon is egyszerűen érvényesíthetnék jogaikat. Nézegetem a papíromat, kicsit késve érkeztem, megnézem a jegyzeteimben, hogy szerettem volna -e még valamit elmondani, azt hiszem, hogy nem. Köszönöm a szót. Uh, gracias, gracias, presidenta. Yo también quiero felicitar a la señora Baleán por Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is gratulálni szeretnék Valean asszonynak a munkájához. Gratulálok a témafelelősünknek, mert úgy vélem, hogy erőfeszítéseinek hála e nehéz, fogós, szinte megoldhatatlan helyzetben vállalta föl a témát, az európai polgárság témáját. Igen, nehezen lehetne akár egy vagy húsz PhD tézist is, dolgozatot írni erről a témáról, annyi mindent kell körüljárni. Igen, intelligensen állt hozzá a témához, és igen, fontos, pontos kérdésekben hallatja hangját. Azokhoz csatlakozom, akik előttem szóltak, és azt javaslom, hogy bármilyen irányba ki lehetne fejteni még jobban az adott kérdéseket, nagyon érdekesek az álláspontok és más vitákat is indít még ez a jelentés. Különösen érdekes például az állampolgárok Európai Uniós jogérvényesítés előtt álló akadályok lebontása, ezzel lehet igazán megfogni az egyes kérdéseket saját tevékenységünk kontextusába helyezte el az anyagot, nem egy hosszú, sok oldalból álló anyagot állított össze, de különböző oldalait közelítette meg ennek a tartalmas kérdésnek. 2013 a Polgárok Európai Éve lesz, és kapcsolódik mindez a szabadságjogi kartához is, hiszen az Európai Uniós polgárok jogainak továbbfejlesztéséről van szó, szóval ezt külön ki kellene emelni, anélkül, hogy részletekbe mennénk, külön lehetne csak arra utalni, hogy létezik az alapjogi karta az EU-ban, alkalmazzuk, éljünk vele. Az Európai Unió aláírhatná a az Európai Tanács emberi jogi egyezményét is, és ezzel is előreléphetnénk a kiválasztott úton. E szövegben további jogokat is nevesíthetnénk, és ellenőrizhetnénk azt is, hogy a valós alkalmazásuk-e jogoknak, létező jogoknak megvalósult-e. 2013 is, de 2012 is egy olyan év lesz, és egy olyan alkalom, további alkalom, amelyen keresztül saját szakbizottságunk munkájának hatókörét is megvizsgálhatjuk. Egy ideje nem igazán vagyok elégedett azzal, hogy általában hogyan dolgozik a mi fórumunk, a mi szakbizottságunk. Nem a saját munkánkat kritizálom, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit a kezdeti útról letértünk, és olyan struktúrává váltunk, amelyet sajnos gyakran rosszul alkalmazunk. Nem szeretnék én most uh, itt uh, a kollektív felelősségről kritikus éllel szólni, de a petíciók benyújtói gyakran úgy érzik, hogy a sérelmeiket, a jogsértéseket büntetlenül hajthatják végre a tagállamok, és valahol egyfajta Pandora szelencéjéről van szó, mindenki elmondja azt, amit akar, mindenki bármit uh, sérelmezhet itt a grémiumunkon, panaszokat elfogadjuk, és hogyha a panasz itt uh, elhangzott, akkor mindjárt a sajtóban is lehet egy ö, címet adni ennek a sérelemnek, de hát mi itt az Európai Unióban egy szakbizottság vagyunk csak, amelynek specifikus és igen fontos feladata van, ez így igaz. De ugyanakkor nem vagyok arról meggyőződve, hogy a lehetőségeinket teljes mértékben kiaknázzuk, amikor itt dolgozunk. Mert más kérdésekre is utalnunk kell. A polgárok gyakran azt mondják, hogy bizonyos dolgokat mi sérelmeztünk a petíciós bizottságban, és aztán mégsem ítélték el a tagállamot a helyi sajtóban, az állami televízióban és a helyi médiákban aztán negatív élő cikkek és műsorok hallhatók, olvashatók az Európai Unióról, az Európai Parlamentről és a Petíciós Szakbizottságról. Alapszövegek léteznek, mint a, karta, valamint az emberi jogi egyezménye az Európai Tanácsnak, Reméljük, hogy a ratifikációra, mint a Lisszaboni szerződésére is minél hamarabb sor kerül majd. Mindenkinek boldog új évet is szeretnék kívánni, megragadom az alkalmat. Köszönöm elnök asszony, és még egyszer hadd emeljem ki kiváló munkáját az elnök asszonynak és a szakbizottságunk administratív munkatársainak is. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Martínez úr szavait Valeán asszony munkája kiváló minőségű, mindjárt meg is adom neki a szót, hogy reflektálhasson zárszavában, de én magam is néhány megjegyzéssel hadd éljek. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy nagyra értékelem az elvégzett munkát, és elégedett is vagyok vele. Egy kezdeményezés született e témában a szakbizottságunkban, és a megállapodás a szakbizottságunk szinte minden tagjától megérkezett, széles körű volt az együttműködés, ahogy Martinez úr is utalt rá, keretet szabtunk, amikor a címet megadtuk a jelentésnek, amikor azt mondtuk, hogy az uniós polgárság az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása ezért ugye exponenciálisan nőtt a munkánk, a beérkezett petíciók száma is egyre jelentősebbé vált, és az előadónk azt a kérdést járta körül, és olyan javaslatokkal szolgált, amelyeken keresztül ezen jó kérvényesítés előtt álló akadályok lebonthatók aktív polgári résztvétellel, minél több polgár részvételével. Ennyit a megjegyzéseimről. Azt is szeretném elmondani, hogy az elkövetkező napokban magam és majd Valeán asszonynal négy szemközti tárgyalásokat folytatok annak érdekében, hogy ügyeljek jó magam is arra, hogy a, a dokumentum végleges változatában saját javaslataim is bekerüljenek majd. Először is. Kásmán úr, Kásmán kollégánk felszólalására reagálnék. Való igaz, ahogyan ő is elmondta, hogy a petíciós szakbizottságnak a feladatait el kell tudnia végezni. Teljes mértékben be kell töltenie szerepét az alapjogok érvényesítésének szerepéről van szó az Európai Unióban. Utalnunk kell az alapjogi karta ö, szabályainak érvényesítésére is Mártinez úr is utalt erre. Ugyanakkor nem lehet, hogy valahol az alapjogok és a polgárjogok között ö, ö, hibásan valahol ne húzzuk meg a választóvonalat, ne keverjük össze e két jogot, és ezzel kapcsolatban ne essünk abba a csapdába, amire most én utaltam, ezért jó lenne, ha visszatérnénk bizonyos utalásokra a jelentésben, annak érdekében, hogy a jelentés hatékonyságát fokozhassuk. Felkérjük a bizottságot arra, hogy a pontosításokkal éljen, és itt különösen utalnék arra, hogy a tartózkodási jog dossziéja, mint olyan, hogyan érvényesül, nagyon jól tudjuk minnyáján itt e grémiumon, hogy a ö, kompetenciák világosak, és a családjog kérdései is, a kiskorúak védelme, olyan kérdések, amelyekkel pontosít, amelyek kapcsolatban pontosításra van szükség, vállás, válláshoz való jog, azonos neműek partner kapcsolata és jogai nemzeti jogkörökről van szó, így mi magunk ezen nemzeti jogkörökbe nem avatkozhatunk be. Ezért kisebb-nagyobb akadályok lebontására nincs lehetőségünk, amikor az európai jogérvényesítésről beszélünk. Egy másik fontos kérdésre is hadd utaljak, amelyel kapcsolatban jó lenne, ha még mérehatóbban kitérnénk a jelentésben. Az olyan kérelmekről van szó, amelyeket a lettóri, az olasz lettóri idegen nyelvű előadók nyújtottak be Valánasszony és Utala jelentésében e kérdésre. Úgy gondolom, hogy ezt az nyelvi előadói kérdéskört még inkább ki kellene szélesíteni, és egy egész tematikává kibontani. Egy olyan bekezdésre gondolok, ahol nem csak utalunk erre a problémára, hanem még inkább körbejárjuk a kérdést, hiszen olyan esetről van szó, amelyek nem csak ebben az olasz kontextusban léteznek, hanem másott is. Jó lenne, hogyha az idegen nyelvi lektorok, egyetemi lektorok helyzetét mérehatóban megvizsgálnánk, és annak is utána járnánk, hogy Cipruson, Bulgáriában és Spanyolországban ezen kérdéseket hogyan oldják meg. Kicsit szakirányobban kellene megfognunk ezt a kérdést. Felhívjuk a bizottságot arra, hogy hajtsa végre a létező szabályokat, hogy rendszeresen végre most már a bizottság ne azt válaszolja nekünk, hogy sajnos a jogkörünkbe nem tartozik bele a kérdés megoldása. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a három országban vannak olyan hatáskörök, amelyeken keresztül igenis van jogunk ahhoz, hogy az adott helyzetet orvosolhatóvá tegyük. Amikor az európai állampolgárok érvényesít, jogérvényesítése előtt akadályok tornyosulnak. Még egyszer köszönöm szépen Balán asszonynak a munkáját. Emlékeztetem kedves kollégáimat arra, hogy a módosítók benyújtása január 19-éig lehetséges, és arra is emlékeztetni szeretnék, hogy a Valeán jelentést a következő szakbizottsági ülésünkön február 27-én fogjuk elfogadni, azért, hogy majd a márciusi mini plenárus, plenáris elé tárhassuk azt. Többi kérdés nem merült föl, így azt javaslom, hogy a következő napi rendi pontra térjünk át, amely a Polgárok Európai Éve 2013 bemutatása címet viseli. Az Európai Bizottság kommunikációs főgazgatóságának képviselője, Sophie Bernard asszony fogja ezt megtenni. Elnézést, ha Bernard asszony nevét nem jól ejtettem ki, de kérem, terjessz elő az Európai Bizottság témáját. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Az Európai Bizottság polgári kérdésével foglalkozom, Szofi Bernára nevem. Köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, hogy az Európai Polgárság évéről, a 2013-as évről beszámoljak. Tehát a 2013-as év nagyon fontos kontextusban kerül majd megrendezésre. Egy évvel vagyunk a 2014-es parlamenti választások előtt, illetve 20 éves lesz pontosan az Európai Polgárság intézménye, amelyet a Maastrichti szerződés hozott létre. Gazdasági és pénzügyi válságban élünk, úgyhogy egyre több erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy az európai polgárok aktívan részt vegyenek az európai projektekben. A bizottságnak és a parlamentnek is azon kell dolgoznia, hogy jobban bemutassa a polgároknak, hogy a fontos kérdésekben mit tesz és mit tehet az Európai Unió. Gondolom mindenki emlékszik arra, hogy 2010. decemberében az Európai Parlament felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy ezt az európai polgári évet javasolni kellene 2013-ra, így segíthetnénk az európai polgárokat, és jobban tudnánk őket tájékoztatni az alapvető jogaikról. Na most mit is jelent az Európai Unió az utca embere számára? Erre a kérdésre a legtöbben azt válaszolták, hogy ez nekik azt jelenti, hogy szabadon utazhatnak, szabadon dolgozhatnak az Európai Unióban, legalábbis a megkérdezettek 45%-a ezt mondta. A szabad mozgás tehát az alapvető jog a polgárok számára itt az Európai Unión belül. Ezt a nagyon pozitív gondolattársítást kellene kihasználnunk arra, hogy megmutassuk az embereknek méghozzá gyakorlati példákon keresztül, hogy mégis mit jelent az, hogy ők európai polgárok, hogy mi európai polgárok vagyunk. Ebben a kontextusban logikus és szükséges lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy a polgárok pontosan ismerjék a szabad mozgással kapcsolatos jogaikat. Információs kampányokat kell szerveznünk annak érdekében, hogy a polgárok élhessenek is azzal a joggal, hogy szabadon mozoghatnak és tartózkodhatnak az Európai Unióban, illetve hogy az Európához tartozás érzését erősíteni tudjuk. Itt az európai kampányban a 2013-as évben tovább kell mennünk az információ cserénél és az információ átadásnál, vitákat kell szerveznünk, és meg kell erősítenünk a szociális kohéziót, és a kölcsönös egyetértést az európai polgárok között. Elő kell mozdítanunk az Európai Unió fontos értékeit, a toleranciát, a nyitottságot, a szolidaritást. Mindez kulcsfontosságú. Csak így tudjuk megállítani a populizmus és nacionalizmus mostában, mostanában előretörő tendenciáit. Az Európai Polgársági Év egy centralizált kommunikációs kampány lesz, de nagyon sok nem központosított és helyi szinten megvalósuló projektre is számítunk. Természetesen szoros összefüggésben dolgozunk az összes partnerrel, és a partnereknek egymás között is össze kell fogniuk. A stratégiai partnerek a kampányon belül tulajdonképpen alapvetően az európai intézmények, az ügynökségek, a tagállamok bizottsági képviseletei, mindezek az intézmények fontos szerepet játszanak majd a kampányban. A nemzeti kormányok, a civil társadalmi szervezetek és hálózatok szintén teljes mértékben bevonásra kerülnek majd már, mindegyikkel fel is vettük a kapcsolatot. Minden egyes bizottsági szolgálat szintén felkérést kap majd, hogy kiegészítő projekteket indítson el saját forrásaiból. Az európai évben az európai polgárokat szeretnénk megcélozni. Nagyon jól tudjuk, hogy a multiplikátorokat is ki kell használnunk annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben eljusson mindenkihez az információ ezzel kapcsolatban. A széles körű projektek és kezdeményezések megvalósításához európai nemzeti és helyi szinteket is ki kell használni. Mindenhol meg kell valósulni a jó gyakorlatok cseréjének, az információ cseréjének, a különböző fórumoknak, a beszélgetésnek, a vitának. Ezen kívül a Europe és a Europe Direct webportálokat is erősíteni szeretnénk, hiszen ezek olyan egyablakos információs rendszerek, ahol az Európai Uniós polgárok tájékozódhatnak a jogaikról. Az Európai Parlament, a helyi regionális és nemzeti vezetői szintek, a civil szervezetek és a bizottság stratégiai partnerek abban, hogy sikeresé váljon a polgárok európai éve. Nagyon várom, hogy megvitassuk ezt a javaslatot önökkel, és megpróbálok válaszolni is a felmerült kérdésekre. Köszönöm a figyelmet, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen! a bizottság képviselőjének. Úgy gondolom, hogy a dokumentummal kapcsolatos vitát is rögtön meg is nyithatjuk, ezt összekötjük a Szalavrákosz kolléga által elkészített véleménytervezettel. Meg is adom neki a szót, hogy elmondhassa összefoglalóját a véleménytervezetről. Επαναλαμβάνω eh, Nos, amit a bizottság részéről hallhattunk, kimerítő volt, és igazán jó dolgokat, jó megjegyzéseket hallhattunk. A szabad mozgás az Európai Unió alapjogai közé tartozik, ami a polgárokat élet, és tovább fejlesztettük ezt az alapvető jogot. Ettől eltekintve azonban a polgárok sokszor nehézségekbe ütköznek, amikor megsértik a jogaikat, főként ami az alapvető jogokat illeti az Európai Unió határain belül, valamint a Lisszaboni szerződésben álló rendelkezések végrehajtását illetően. Az Európai Parlament a bizottságnak azt javasolta, hogy 2013 legyen az Európai Polgárok éve. Az Európai Bizottság most javaslatot tett ennek az ötletnek a végrehajtására. Az uniós polgárságról szóló jelentésben említést tesznek arról, hogy továbbra is a polgárok sokszor hatalmas akadályokba ütköznek, amikor a jogaik érvényesítéséről van szó. Minden bizonyal lesz sok-sok kezdeményezés, és talán a jelenlegi helyzet ten javíthat ez a kezdeményezés az európai polgárok évre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy nyelvű információkat bocsássunk rendelkezésre a polgárok jogait illetően, ezen túlmenően pedig a lehető legnagyobb mértékben kellene törekedni arra, hogy másként tájékoztassuk a polgárokat, mint eddig. Az internet természetesen a legegyszerűbb ilyen információs csatorna. Úgy gondolom, hogy a következendő célokat kellene elérnünk. Először is a polgárok szabad mozgása, az Európai Unió polgárait megillető jog, és fontosnak tartom, hogy mindenki abban a tagállamban élhessen, dolgozhasson vagy tanulhasson, amelyet ő kiválasztott. Másodszor a polgárokat tájékoztatni kell jogaikról, különösképpen, hogyha egy másik tagállamban tartózkodnak vagy élnek, hogy elkerülhetővé váljon az, hogy munka, a munkáltatók kihasználják őket. Minden polgárnak tudnia kell, hogy milyen jogokkal rendelkezik, és tudnia kell azt is, hogy hogyan tud eljárni, hogyha megsértik a jogait harmadsorban. Fontos, hogy a tartózkodás jogát legális módon érvényesítse az adott polgár. Függetlenül attól, hogy az Európai Unió mely tagállamában él. Ebben az összefüggésben már az imént is elmondtam a véleményemet a Vállán jelentés kapcsán. Aztán itt van az EURES hálózat. A jogokra, a munkavállalási lehetőségekre vonatkozó megfelelő információkat tartalmaznia kell a hálózatnak, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a munkanélküliség hatalmas probléma Európa számára, az természetesen érinti a polgárokat is. A kollégák javaslatai minden bizonyal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szöveg még jobb legyen. Természetesen készen állok arra, hogy meghallgassam az önök megjegyzéseit, annak érdekében, hogy egy valóban jó szöveg születhessen. Tehát számítok az önök segítségére. Köszönöm szépen. Jár. Ja, vielen Dank, Frau. Jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez a napi rendi pont közvetlenül összefügg az előző napi rendi ponttal, amely az uniós polgárságról szól. Ha úgy tetszik, akkor az Európai Polgárok éve egyfajta imásjavító kampány, egyfajta reklámkampány is a számunkra. Amit a kolléga az imént említett, nevezetesen a polgárok szabad mozgásával kapcsolatos jogokról szóló tájékoztatás az egésznek a lényege. Ezért nagyon örülök ennek az évnek a megszervezésének, és másodszor, talán kiegészítve a korábbi nap, az előző napi rendi pontot is, természetesen nagyon sok az ellentmondás. Ha az ember készítene egy közvéleménykutatást, akkor sok polgár minden bizonyal azt mondaná, hogy az uniós polgárság koncepciójával igazániból nem is tud mit kezdeni. Másrésztről azonban a mindennapi gyakorlatban pontosan elvárják, hogy ezek a jogaik érvényre juthassanak. Nem nyújtanának be az emberek annyi petíciót, hogyha minden zöggenőmentesen működne, illetve a polgároknak nem lenne szükségük az uniós polgárság koncepciójára. A polgárok magától értetődőnek veszik a szabad mozgást, a jogbiztonságot, és ez tulajdonképpen az ellentmondás, amely itt feszül, hiszen sokszor egy polgár a szabad mozgás alapján az egyik tagállamból a másikba költözik, vagy valahol tulajdonra tesz szert, de hatalmas problémákba, akadályokba ütközik a mindennapi gyakorlatban. Annak hangsúlyozása, hogy ide szeretnék eljutni, hogy szükség van az uniós polgárságra, és hogy a polgárnak azt mondjuk, hogy itt van ez az uniós polgárság, és az azáltal nyújtott lehetőségekkel, jogokkal élni is lehet. Ez a legfontosabb számomra az európai év megszervezésében. Ami a petíciós szakbizottság munkáját illeti pedig, azt szeretném mondani, hogyha vannak hiányosságok a munkánkban, akkor én csak egy helyen látok ilyet, Sokszor meg kell állapítanunk, hogy egyfajta deficittel küzdködünk, és ezt általában közöljük is a petíció benyújtójának. Azt kell megállapítanunk, hogy sokszor nincs a kezünkben elég parlamentáris, demokratikus eszköz, hogy ezt a deficitet felszámoljuk. Ez minket is érint, és a velünk együttműködő szakbizottságokat is, sőt a parlament egészét. Ha már megállapítjuk, hogy valahol van egy deficitek, hiányosság, akkor nekünk parlamentként közösen kell ezeket a deficiteket felszámolnunk. Tudom, hogy itt sokszor ellentmondásba keveredünk a tagállamokkal is. Együtt akarunk cselekedni, igen, de vannak regionális különbözőségek és sajátosságok. Ez is igaz, de valahol ezt az ellentmondást fel kell oldanunk. Teljes mértékben támogatom az ügyet, tehát mindennek értelmében. A polgárok európai évét nem csak centralizáltan szeretnénk megszervezni, tehát nem elegendő az, hogy Brüsszel csak egy imás kampány szervezzen, és itt szeretném feltenni a kérdésemet a bizottságnak. Van-e egy regionális terv arra vonatkozóan, hogy ezt az európai évet a régiókban, magukban hogyan akarjuk megszervezni. Van -e egy tervezet a különböző rendezvényekre vonatkozóan a tagállamokat felszólítjuk-e arra, hogy megszervezzék ezeket. Tény ugyanis, hogy a polgárok csak akkor élhetnek jogaikkal, ha azokat ismerik, és hogyha azokkal megpróbálnak élni, akkor ütköznek akadályokba, tehát akkor derül ki, hogy hol van igazán probléma. Nedelcseva. Nedelcseva kolléganő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd ragadjam meg az alkalmat, és még egyszer gratuláljak az Európai Bizottságnak egy kiváló kezdeményezéshez teljes mértékben közvetlen a kapcsolat a kezdeményezés és az imént megvizsgált jelentés között. Végre eljött az idő, hogy a polgárok európai évét élhetjük majd meg. Az európai építmény felépítésének kezdete óta végre eljött ez az idő, hogy a polgárok állnak a, valóban a központi helyén az európai építménynek. Automatikusan attól, hogy valaki polgár Európának, még nem élhet jogaival. Tehát létezik maga a polgári, eh, polgárság intézménye 20 éve, másrészt pedig a jogokat kell tudni érvényesíteni. Komoly kihívás ez számunkra, legfontosabb kihívásunk pedig az, hogy az űr, amely az érvényes jogszabályok és a valós húsvérpolgárok nap mint napi életében megélt akadályok között van, az az űr megszűnjön. Az első üzenet a kötelezettségvállalás, amellett hogy az európai polgárságot teljes mértékben akadálymentesen lehessen érvényesíteni. Másrészt, metaforaként azt mondhatjuk, hogy 20 év eltél, eltelt, most már valósághűbb, érettebb korba lép a polgárság intézménye, és konkrét fellépésekre van szükség. Egyrészt közelíteni kell a polgárokat az EU felé, érvényesíteni, védeni kell jogaikat, ugyanakkor konkrét intézkedésekre, fellépésekre van szükség, hogy ezt tapasztalják meg saját életükben is a polgárok. Úgy vélem, hogy e területen egyrészt a Lisszaboni szerződés vég, ö, életbelépésén keresztül előrelépések történtek, az igazságszolgáltatás a jogérvényesítés szintjén a LIBE szakbizottságban is megöltük azt, hogy az Európai Parlament új ö, ö, hatáskörének hála most már a fordított eljárások, lefordított anyanyelvi eljárásokhoz is joga van a polgároknak. Ugyanakkor amikor mindez megtörténik, akkor az igazságszolgáltatást az e-justice portálon keresztül kell tudnunk célirányosan megvalósítani. Tovább kell vinnünk a fogyasztói jogok idegenforgalmi jogok és utazási jogok érvényesítését. Első kérdésem a bizottsághoz, milyen konkrét kezdeményezéseket kíván a bizottság érvényesíteni e területen, hogy mi magunk a Petiben is úgymond képben legyünk, és tájékoztathassuk a polgárokat ezen új jogokról. Másik kérdés szerintem, a fiatalokat nem zárhatjuk ki ebből a témából, és az Erasmuson keresztül igenis más kultúrák, más know-howhoz való hozzáférés is lehetővé válik az egyetemek területén is. Viszont még mindig akadálya a diákok mobilitásának az, hogy a különböző diplomák kölcsönös elismerése nem valósul meg teljes mértékben. A bizottságot kérdezném, hogy a kezdeményezések 2013-as kezdeményezések, valamint az ifjúság mozgásban az ifjúság program között van-e következetes, koherens további jog érvényesítésre való szavatolás, hogy a fiatalok valóban érvényesíthessék megfelelően a jogaikat. A munkavállalók mobilitására is utalnék a legutóbbi jelentés megvizsgálásakor, és tudjuk, hogy hogyan lehet a bulgárok és a románok számára, mint polgárok számára a munkaerőpiaci hozzáférést biztosítani. Minden munkavállaló számára szükségünk van erre az EU-ban. Végül pedig úgy vélem, hogy az olyan események, amelyek a polgárok tudatosságát fokozzák, mindenképpen saját igényeiknek, szükségleteiknek kell, hogy megfeleljen lehet, hogy mi bejelentéseket teszünk, de ez nem fogja érdekelni a polgárokat, hiszen európai közös közösség tagja vagyunk minnyáján, de Ugyanakkor, ha ezt nem kommunikációs, saját anyanyelvi csatornákon tesszük meg, akkor ennek nem sok értelme van, és csak így lehet továbbvinni az európai polgárság témájának továbbvitelét. Valahol lírai hangnemet hadd üssek meg, és hadd mondjam azt, hogy hála a 2013-as európai évnek, hála a Valean jelentésnek végre eljöhet az idő ideje annak, hogy végre valahol a hernyóból pillangóvá váljon az Európai Unió intézménye is. Köszönöm. Baker. Um. Becker kolléga következik. Nos, ami az európai a polgárok európai évét illeti, jár kolléga megjegyzéseit kiegészítve elmondanám, hogy mindamellett, hogy a regionális és nemzeti szint bevonására kérdezett őre, ennek biztosítására, tehát, hogy ne csak egy az európai intézek, intézmények által centralisztikusan megszervezett kampányról legyen szó, amelyre egyébként nagyon nagy szükség van, de ezt ki kell, hogy egészítsem a másik két szint is. Nos, ehhez egy további szintet szeretnék még hozzáfűzni, illetve arról szeretnék említést tenni, hiszen mind regionális, mind nemzeti szinten jelen van ez a szint, de saját sajátosságai vannak. Ez a civil polgári társadalom szintje, tehát a civil szervezetekre gondolok itt elsősorban. Azt szeretnénk, hogy az európai év definíciójából adódóan ezeket erősen bevonjuk ennek megszervezésében. Fontos, hogy a polgári, a civil szervezeteket bevonjuk a szervezésbe. Másodszor azt gondolom, hogy az általam említett civil szervezetek nagy mértékben hozzájárulhatnak a kommunikáció sikeréhez. A kommunikációt szeretném világosan definiálni. Hogyha az Európai Parlament vagy Európai Bizottság által megszervezett központilag szervezett intézményre sor kerül, akkor ez még nem kommunikáció, mert senki nem tud a rendezvényről, kivéve azokat, akik szervezik. Tehát mind ezt közölni kell, tájékoztatni kell ezzel kapcsolatosan. Hogyha van egy weboldal, akkor ez önmagában kevés. Nem szabad megvárni azt, hogy az emberek a Google lapján keresztül, oldalán keresztül keressék meg a rendezvényeket. Aktívan kell az embereket bevonnunk az év megszervezésébe, illetve tájékoztatnunk őket offenzív módon, és így eljutottam a harmadik ponthoz, professzionális finanszírozásra van szükség. Nagymértékben sérelmezem azt, hogy a, az európai önkéntesség évéről szóló évet nem finanszíroztuk megfelelően, sőt, az egészséges időskor elérésének évét szintén nem finanszíroztuk megfelelően. Nem megyek odáig, hogy azt mondanám, hogy szégyelnünk kell emiatt, annyira rosszul teljesítettünk, de hát nem gondolhatjuk komolyan azt, hogy igazi társadalmi változások következhetnek be ilyen csekély, finanszí- csekély módon finanszírozott rendezvények és megközelítése révén. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a finanszírozást tehát növeljük, függetlenül attól, hogy nehéz pénzügyi helyzetben találja magát jelenleg Európa. Nagyon fontos a koncepciós a stratégia kidolgozásába ezt a szempontot mielőbb bevonni. Köszönöm szépen. Grazie, la collega Jotova. Благодаря, госпожо председател. Вече два часа днешната тема така обединена около правата на Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Most már körülbelül két órája vitázunk a különböző polgári jogokról, az európai polgárságról, és nagyon sok kezdeményezésről, jelentésről szó esett már, de mikor lépünk már végre a tettek mezejére? Egyik témáról a másikra ugrunk, jogok, kezdeményezések, de hát nincsen semmilyen rendszere annak, amelyen belül az európai polgárok problémáit vagy kérdéseit szeretnénk megoldani. Úgyhogy jó lenne, hogyha a jövőben lenne valami konkrét munkatervünk. Először is lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak milyen konkrét javaslatai vannak a Polgárok Európai Évével kapcsolatban. Elkészül majd valami dokumentum ezzel kapcsolatban, amit alap, alapdokumentumnak tekinthetünk, és megvitathatunk, és javaslatokat nyújthatunk be ezzel kapcsolatban? Meg fogjuk ismerni előre a tagállamok kampányait, és meg tudjuk majd nézni, hogy ezek mennyire lesznek hasznosak a polgárok számára. Ezen kívül szeretnék még egy kérdést feltenni. Minden egyes év valamilyen év, tehát valamilyen tematikus év. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt a petíciós szakbizottságon belül megvitathatnánk-e, hogy ezek a kampányok, az előző kampányok mennyire voltak hatásosak, és hogy ezeket milyen módon vizsgálja felül a bizottság utólagosan. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy válaszoljon most azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek. Tessék! Köszönöm szépen, hogy lehetőségem van a válaszadásra. Hadd tegyem ezt most meg. Azzal kezdeném, hogy a helyi, regionális, nemzeti dimenziója milyen a programnak. Természetes, hogy mindenképpen a tagállamokkal kívánunk kartkarba öltve ö, együtt dolgozni, a régiókkal holnap a régiók bizottságában találkozunk, a CMR-rel majd a hetekben az Európai Helyi Közösségek fórumaival is egyeztetünk, a civil társadalom szervezeteivel és egy olyan informális szövetséget hozunk jelenleg részre, amely különböző szervezeteket von be, majd olyan szervezeteket, amelyeket önök is ismernek. Azért ö, dolgozunk együtt, hogy meghallgassuk az elvárásait a különböző szervezeteknek, és megfelelhessünk azoknak persze, hogy minél többen vagyunk, annál intelligensebben tudunk közösen dolgozni, teljes egyetértésben az érintettekkel. Természetesen az Európai Parlamenttel is szeretnénk együtt dolgozni, különösen a tagállami ügynökségekkel, a bizottság egyes tagállami képviseletein különböző telefonos call centereket is bevonunk majd a közös munkába. Mindez annak megválaszolására, hogy a terepen hogyan kívánjuk megközelíteni a kérdést. Ami a konkrét kezdeményezéseket illeti a fiatalok, a munkavállalók körében. Különböző figazgatóságokkal együtt dolgozunk, különböző polgárokkal tartanak ők kapcsolatot, közös fellépésre, Youth on the Move, move például közös kommunikációs kampányt szeretnénk útjára bocsátani szinergiában, együttműködésben, ugyanis mindig összefogásban az erő, és azzal tudjuk a legjobb hatást elérni. Ezen túlmenően természetesen olyan programokat is szeretnénk mobilizálni, mint az Európai Polgári Program, amelyen keresztül mobilizáljuk a különböző e, erőket, testvérkapcsolatok kibontakoztatásán keresztül. Így a, szeretnénk a különböző programok és a 2013-as Európai Év között. A pénzügyi eszközökre is ö, hallottunk ö, utalást természetesen a szinergiákon keresztül szeretnénk megvalósítani a komoly erőforrások mobilizálását olyan szinergiákon keresztül, ahol a társprogramok eszköztárát mi is felhasználhatjuk. Amint elfogadásra kerül a kérdést, amint megvitattuk a parlamenttel, a tanácssal azt, hogy mi lesz a tartalma a polgárok európai évének, ezt követően specifikusan egy olyan anyagot is kidolgozunk majd, amelyet aztán benyújtunk a biztosok kollégiumának is. Arra is történt utalás egy kérdésben, hogy az értékelés hogyan történik, meg természetesen értékelés már eddig minden európai évvel kapcsolatban megtörtént, és most szeretnénk az önkéntesek európai évének értékelését lezárni, több példával is élhetnék, az asztalra szeretnénk letenni konkrét eredményeket az értékelésen keresztül. Természetes, hogy egy európai év először is eh, valahol fókuszálását egy adott konkrét problémára, rivalda fénybe helyezve azt, ezt követően pedig az intézményekkel, érdeke, érdekeltekkel közösen új politikákat szeretnénk kidolgozni, konkrét javaslatokban szeretnénk, hogy kistestesüljön, megtestesüljön az önkéntesség, a mm, különböző diplomák e, elismerése, minden évben és ezen évben is különböző más főigazgatóságokkal dolgoztunk azon, hogy jogi érvényű konkrét javaslatok is kerüljenek az asztalra, még az adott év vége előtt. Ennyit szerettem volna most elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt az első eszmecserét Szelebrákhoz kolléga szeretne még egyszer szólni. Nos, nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket, ötleteket. És szeretném megkérni az összes kollégát, hogy támogassanak engem munkámban, és küldjék elírásban is az ötleteiket, javaslataikat. Amit Jár úr mondott az önkormányzati szintű kezdeményezésekről, regionális kezdeményezésekről, amelyekre ugye EU szerte szükség van, én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló pénzeket tekintve valószínűleg nem lesz elegendő forrásunk arra, hogy igazán nagy számú, jelentős rendezvényt tudjunk megszervezni. Görögországból betegen tértem vissza Brüsszelbe. Az a benyomásom, hogy mindenki betegeskedik, lábadozik, Egyre több a botrány, mindenki azzal foglalkozik, hogy mit mondott Merkel asszony, mit mondott Sárközi úr, mi történik Spanyolországban, Görögországban. De eltekintve a gazdaságtól, vannak azért más dolgok is, amelyekről az emberek elbeszélgethetnének, amelyekkel foglalkozhatnának. Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogy kevesebb pénzzel nem lehetnénk-e boldogabbak. Hiszen akkor senkinek nem lennének nagy vágyai, kívánságai, amelyeket mindenáron meg akar valósítani. Lehet, hogy hasznos lenne ebbe is belegondolni néha. Görögországban sokaktól hallom, hogy az embernek türelmesnek kell lennie, sok, sok embernek nincs munkája. Sokszor felhívnak engem, mondván, hogy igen, én hajlandó vagyok türelmet tanúsítani, de hát hogyan vásárolok élelmet a család számára, hogyan vásárolok ajá- karácsonyi ajándékot a gyermekeim számára. Hát jó, ez is hozzátartozik. Az emberi jogokat nap mint nap mindannyian megtapasztaljuk saját hazánkban, és azokkal az emberekkel kapcsolatban is, akikkel együtt élünk. A helyzet nagyon komplikált, nagyon összetett, nagyon nehéz. Lehet, hogy valóban realisztikusabban kellene gondolkodnunk. Itt van a Solvit, itt van az EURES, ezek olyan rendszerek, amelyeket tovább kell fejlesztenünk, de hát ez sem olyan egyszerű. Minden esetre azonban szeretnék mindenkinek egy egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánni. Remélem, hogy jó ötletekkel, jó koncepciókkal kezdjük az új évet, és Nyilván érint bennünket, amit Sárköz és Merkel döntenek el, de hát ettől függetlenül is mindenkinek boldog új évet kívánok. Eh, grazie onorevole Salavrakos, eh, chiudiamo questo punto. E- Köszönöm Salavrakos úrnak a hozzászólását, e napi rendet le is zárhatjuk, és most a 10-es és 11-es napi rendi pontokra térünk át, tényfeltáró látogatások, eszmecsere, két olyan látogatásról, amelyet mi magunk szerveztünk meg Romániában és, és Németországban. Az első tényfeltáró látogatásra Berlinben került sor, Jotova kollégánknak adom meg a szót, hogy tájékoztasson minket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Remélem, hogy mindazok, akik ott voltak a berlini misszión, köröztették azokat a dokumentumokat, amelyek ezzel kapcsolatosak. Egy rendkívül érzékeny témáról volt szó a berlini tényfeltáró látogatáson. Egy fiatalokkal kapcsolatos petícióról van szó. 2011. november 24-én került sor erre a berlini tényfeltáró misszióra, ugyanis nagyon sok petíciót kaptunk a Jugendamt ifjúságvédelmi hivatallal kapcsolatban. Nagyon aggasztó jeleket kaptunk ennek az ifjúsági hivatalnak a működésével kapcsolatban, ezért mentünk el Berlinben. Libicki kolléga, aki az előző mandátumban volt a petíciós szakbizottságnak az elnöke, jelentést is készített már erről az ügyről, tehát jó néhány éve tudjuk, hogy vannak problémák és panaszok ezzel kapcsolatban. Akkor az előző mandátum alatt lezárultak a petíciók, de nagyon sok új petíciót kaptunk, szintén ugyanebben a témában. A petíciós szakbizottság természetesen megvizsgál minden egyes petíciót és panaszt, és az elmúlt két órában nagyon sok olyan állampolgársági kérdést vetettünk fel, illetve olyan polgári jogi kérdést vetettünk fel, amely szintén kapcsolatban áll a jogentámt esetével is. természetesen nem az igazságszolgáltatás a mi feladatunk. A feladatunk az, hogy a lehető legtöbb megalapozott információt összegyűjtsük az ügyben érintett összes féltől. Minden felet meg is hallgatunk, és ezután alkotjuk meg a véleményünket. A német kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon sokat segítettek a tényfeltáró látogatás megszervezésében. Segítettek abban, hogy hogyan tudnánk a leghatékonyabban kialakítani a programunkat. Akkor most nézzük magát a problémát általánosságban, és utána pedig meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen javaslatokat tehetünk ebben az ügyben. Azok, akik ebben az ügyben benyújtották a petíciókat, úgy vélik, hogy bizonyos harmadik országbeli állampolgárok esetében az Emberi Jogi Konvenció 6-os, 8-as és 14-es cikkét sok esetben megsértették. A dokumentum mindenki számára hozzáférhető, az a dokumentum, amit elkészítettünk, úgyhogy ezt mindenki el tudja olvasni, és mindenkit arra kérnék, aki nem volt ott a misszión, hogy legalább az összefoglaló részt olvassa át részletesen. Hogyha valaki a résztvevők közül úgy véli, hogy kihagytunk néhány dolgot, ami fontos lenne, akkor kérném, hogy ezt jelezzék az irányomba, és akkor ezeket a fontos dolgokat még bevehetjük a dokumentumba. A legfontosabb problémák tulajdonképpen abból adottak, hogy a jogenámt bizonyos vállásos ügyekben véleményt nyilvánított. Elvileg a Jugendamt ifjúságvédelmi hivatalnak az lenne a feladata, hogy a gyermekek érdekét védje és érvényesítse, de előfordultak olyan esetek, amikor úgy tűnt, hogy túlzottan beavatkoztak. A jogendámt esetei közül 25% állampolgársági értelemben vett vegyes házasságokra vonatkozott, tehát különböző állampolgárságúak voltak a szülők. Most nézzük meg, hogy mit vizsgáltunk. Azt vizsgáltuk, hogy a Jugendamt megváltoztatta-e munkamódszerét a 2006-os legutóbbi petíciók benyújtása óta, tehát hogy az állampolgárság alapján történő megkülönböztetések megszűntek-e vagy sem. Megnéztük azt is, hogy a különböző német intézmények mennyire tudták megvizsgálni, hogy a Jugendamt döntései valóban megalapozottak és pártatlanok, semlegesek voltak-e. Érdekes, hogy a legtöbb petíció ebben az esetben Németországból érkezett. A Bundestagban is felvettük a kapcsolatot az ottani petíciós szakbizottságos kollégákkal, és ők is elmondták, hogy kaptak panaszokat ebben az esetben, de ezek a panaszok inkább a helyi parlamentekhez érkeztek be. De azért volt 25 olyan panasz, amely hasonló esetekre vonatkozott, és a Bundestag petíciós szakbizottságához érkezett be. Megvizsgáltuk eh, az elkészített dokumentumban azokat a válaszokat, amelyeket ezekkel kapcsolatban kaptunk. 1922-ben jött létre a Jugendamt, ezt a helyi kormányzat állította fel, és családvédelmi és ifjúságvédelmi döntésekben kérték ki a Jugendamt véleményét. A Jugendamt képviselői tehát a családi ügyekkel foglalkozó bíróságoknál szakértőként léphettek fel, illetve ajánlásokat készíthettek el, de végül természetesen a bíróságnak szabad joga volt arra, hogy a jogendámt ajánlásait vagy megfogadja, vagy sem. Tehát egyfajta családjogi tanácsadóként lépett fel a Jugendamt. Amennyiben viszont a váló fél nek, a két váló félnek gyermeke is van, és a gyermeket valamilyen veszély fenyegeti, esetleg bűncselekmények lehetősége is felmerül, akkor a Jugendamt mindenképpen részt vesz a döntések meghozatalában a válláskor. Kollégáim, a misszió résztvevő kollégáim számos kérdést tettek fel, de úgy vélem, hogy még mindig nincs meg a megfelelő információnk arról, hogy hogyan is ellenőrzik Németországban, hogyan vizsgálják felül Németországban a Jugendamt működését. Azt már említettem, hogy a helyi kormányzathoz kapcsolódik a Jugendamt munkássága, tehát központi szinten nehéz információt kapni a munkájukról, illetve az ellenőrzésről. Azt is szeretnénk megnézni, hogy az esetleges adminisztrációs hibáknál, közigazgatási hibáknál milyen szankciókat alkalmaz Németország, illetve hogy egyáltalán milyen szervezetekhez fordulhat az a szülő, amely úgy véli, hogy szülői jogait nem tudja érvényesíteni. Ezek a családjogi ügyek, a tárgyalások és a meghallgatások német nyelven zajlanak, és a más állampolgárságú házastársak esetében ez is sokszor problémát okozott. Mint említettem, a helyi önkormányzatokhoz tartozik a Jugendamt munkája, ezért mindenképpen helyi szinten is el kellett végeznünk a tényfeltáró missziót. Összegyűjtöttük tehát a lehető legtöbb információt, és ezek alapján készítettük el a dokumentumunkat. Számos esetben elmondtuk a tényfeltáró látogatás során, hogy az emberi jogi konvenciót kell mindenképpen alapdokumentumnak tekinteni, és az egyezményt maximálisan tiszteletben kell tartani. Azt javasoljuk, hogy jöjjön létre egy olyan alcsoport vagy munkacsoport itt a Petíciós Szakbizottságon belül, amely kifejezetten a vállási ügyekkel foglalkozik. Sajnos magukkal a petíciók benyújtóival nem tudtunk találkozni, pedig más tényfeltáró missziókon ez így szokott lenni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és várom a megjegyzéseket. Eh, Nagyon szépen köszönjük ezt az első jelentést. Bulán kolléga kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Valóban, Berlinben látogatunk második alkalommal a szakbizottságunk részéről. Az első utazásunk után ugye a Jugendamtal foglalkoztunk, és akkor a családügyi miniszter is elismerte, és a minisztérium, hogy valóban léteznek valós problémánk egyes esetekben. Először is. Köszönetet szeretnék Jár és villan kollégáimnak mondani, megkönnyítették a helyi látogatásunkat, nagyszerű volt, bár a Brandburgi kaput nem látogathattam meg, de hatékony volt az ott létünk, és azt is el kell ismerjem, hogy Jotova asszony ö, ö, árnyaltabban fogalmaz ma, mint a látogatásunk napjának végén tette, akkor bizony úgy fogalmazott, hogy kicsit igazságtalan is lehetett az a ö, tárgyaló partnereink ö, fülében legalábbis így hangozhatott mindez. Akár a Bundestag, akár a Jugenden képviselőivel vagy ügyvédekkel egyeztettünk, nekik hála jobban átláthattuk és megérthettük, hogy hogyan működik, vagy hibásan, vagy jól a rendszer ott. Mindenre nem kaptunk persze választ a helyszíni látogatásunk során, de előrelépések történtek. Arra is gondolnunk kell, hogy úgy vélem a német rendszer az ifjúságvédelmi hivatalával ö, a gyermekvédelmet tűzi zászlajára, ez szükséges és pozitív is, elismerendő, de ugyanakkor mi elmondtuk, hogy mi nem bíróként ítélkezni jövünk, hanem meg akarjuk érteni, hogy miért kapunk a petíciós bizottságban annyi ö, panaszt e kérdéssel kapcsolatban, és hogy mert, miért kell néha semmisé nyilvánítanunk a petíciókat. El kell ismernünk, hogy a legtöbb eset, amelyel az ifjúságvédelmi bíróság, ifjúsági bíróság foglalkozik, igen jól végzi a munkáját a kiskorúakkal foglalkozó bíróság. Néha az lehet a benyomásunk, hogy csak félrecsúszott esetekkel foglalkozik a hivatal, az adott hivatal, de szó nincs erről. A Jugendamt munkájának oroszlán részét jól végzi. Ugyanakkor eltérés volt az alatt, amit nekünk ott elmagyaráztak, valamint azon esetek között, amelyek példaértékű módon jutottak el problémás esetekként a grémiumunk elé. Ezekkel próbáltuk illusztrálni saját eljárásunkat, hogy miért vagyunk ott Németországban ki ellenőrzi a jugendamtot? Én azt gondolom, azt válaszolhatjuk, hogy ma senki. Néha van arra lehetőség, hogy jogérvényesítéssel az, az egy vállás vagy gyermekek felügyeletére vonatkozó döntés esetén fellebezzen egy nem német állampolgár is, amikor vállásra kerül sor akár az adminisztratív bíróságon keresztül, akár a Jugendamt hatósághoz is lehet az egyes hivatalnokok ellen jogérvényesítésért fellépni, vagy fellebezni. De hatékony fellebezésre eddig nem került sor. Azt is el kell ismernünk, hogy nem nemzeti, föderatív egységről van szó, hanem minden városban, önkormányzatnál létezik egy ifjúságvédelmi hivatal, ahány község, annyi jugendámt. Számos ilyen struktúráról kell tehát szólnunk, nem akarunk most újjal mutogatni itt Németországra, Franciaországban is, ahol e, ilyen struktúra, ilyen szerkezet létezik, férfiak, nők, emberek, húsvéremberek dolgoznak az ilyen intézményekben, hivatalokban, és amint a gyermekjogról, a családjogról, a gyermekek elhelyezéséről, a fájdalmas e, házasságfelbontásokról van szó egy-egy családban, bizony e, arányaiban elég sok olyan helyzetről lehet beszámolnunk, ahol a helyzet fájdalmas és nem megoldott a jobb vita sem. Megoldást kell találnunk azok számára, akik valahol a jogérvényesítésükben sérelmet szenvedtük. A leggyakrabban tapasztalt eset, esetek, és Berlin óta is minden nap érkezik, csak az én irodámba is igény kérelem a Jugendamt e, hivatalával kapcsolatban. Naponta két, három, négy e, panasz érkezik be hozzunk. Persze, hogy az elfogadhatóság létezik-e vagy sem, arról a titkárságunknak kell döntenie, de folyamatosan, rendszeresen, ismételten megtörténnek ezek az ügyek. Vagy egy házas pár felbon, házasságának felbontásáról van szó, és ott a bíróság határoz arról, hogy a gyermek elhelyezése hol, hol kerül sor, amennyiben a szülők egyikének helyzete rosszabbá fordul, külföldre utazik, és külföldön nem tudja érvényesíteni a látogatási jogát, tehát hogy a gyermeket meglátogathassa, igen könnyű a német szülő számára, hogy a jugendákhoz forduljon, és annak kifogásával élve, hogy úgymond a másik szülő külföldre került, nincs megfelelő anyagi helyzetben mondjuk, így a külföldi, nem német és külföldön tartózkodó szülő látogatási jogát meg megszüntetik, és kizárólagosan a német állampolgár Németországban élő szülő fogja a szülői jogokat érvényesíteni. Ekkor aztán a másik szülő, bármilyen nemzetiségű legyen is, de nem német, egy olyan gép ördögi szerkezetébe kerül bedalálásra, amelyen keresztül éveken keresztül sem képes megérteni, hogy hogyan érvényesítheti jogát, hiszen általában a német jog nem ad lehetőséget a fellebezésre, az idő halad, és hogy elkerülhesse annak, helyzet, annak lehetőségét, hogy konfliktus helyzet kerül, merüljön fel, és esetleg a másik külföldi szülő úgymond elrabolja a gyermekét, valahol egyszerűen éveket kell várni a sokszor az adott szülőnek, és a bíróság nem dönt. Évek telnek el úgy, hogy a naív és őszinte szülők egyszerűen normál körülmények között találkozhassanak gyermekeikkel és a gyermekek a szüleikkel. Gyakran megtörténik egy olyan eset, nem minden hivatali esetben, de a mi sérelmes eseteinkben, amely csak kis arányát képviseli a Jugendamt által érvényesített eseteknek és kezelt eseteknek. Nos, az ilyen esetekben sürgősségi eljárással ö, ö, ö, kezelte a hivatal az ügyet, és nem történt semmilyen kontroll, ellenőrzés arra vonatkozólag, hogy a hivatal hogyan járt el. Itt aztán mindenféle ö, e, visszaélésre lehetőség van. Természetesen nem támogatjuk mi az ilyen eseteket, és vannak olyan helyzetek, ahol valahol az ilyen kétségbeesett családokat arra ösztönzik, hogy néha még szélsőséges esetekben úgymond elrabolják a gyermekeiket a, a, a sérelmes esetekben a szülők. Az ilyen Ilyen szervezeteket nem támogathatjuk viszont. A legsúlyosabb esetekben a szülők sajnos spontán szinte elrabolják gyermekeiket, ez teljesen jogellenes, illegális, és a Brüsszel 2 ö, ö, joganyag is elítéli ez ilyen ö, gyermekek elrablásának esetét. A problémát tehát valahol a hatékony jogorvoslásra nem adjuk meg a lehetőséget a szülőknek, a hátrányos megkülönböztetés tiltása, így a nyelvi ö, diszkrimináció is. Részletesen kell a vádpontokról minél gyorsabban tájékoztatni az érintetteket. Jó igazgatásra van szüksége az érintetteknek, akkor is, hogyha negatív döntés születik, és a dossziéhez hozzá kell tudni jutni az érintetteknek érintetteknek, és a gyermekjogokat is érvényesíteni kell. Minden ezen kettő, itt a szakbizottságban megvizsgált esetekben ezen jogokat nem lehetett érvényesíteni, és Németországban is vannak olyan vezércikkek, újságcikkek, amelyek e problémát, a problémára rávirágítanak, és vezércikként szerepelnek a sajtóban, még akkor is, hogyha mi erre külön nem kérjük mondjuk a sajtó képviselőit, nem csak a származási országában az érintett szülőnek, hanem Németországban is erre gyakran sor kerül. Örülök, hogy a második bár sajnos második misszió volt, de örülök, hogy Berlinbe látogattunk el, a tényfentálló látogatás a második alkalommal, és a családügyi miniszter felajánlott, hogy ő maga legyen a tárgyaló partnerünket. Én azt gondolom, hogy meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és a családügyi miniszternek be kell számolnunk azon illusztris 3-4-5 esetről, amelyel a mi szakbizottságunk foglalkozott. Olyan esetek ezek, amelyek való valóban a polgárok jogainak visszaélésére eklatáns példák. A családügyi minisztertől várjuk az észszerű válaszadást, mivel égbe kiáltó család problémákról van itt szó, és azt is meg kell vizsgálnunk mindezek után, hogy ezen a csatornán keresztül hatékony válaszsal tudunk-e a petíció benyújtói számára ö, szolgálni. Reméljük, hogy további ö, megoldásokra is ö, sikerül majd ezen eljáráson keresztül rátalálnunk folyamatosan kapjuk nap mint nap a petíciókat mailben, azóta is, hogy ellátogattunk Berlinbe. Ez hihetetlen. Azt gondolom, hogy strukturális problémával küzd Németország. Nem szeretnék beavatkozni a német szervezeti struktúrába, erre nem én vagyok a megfelelő személy, de igenis feladatomnak tartom, kötelességemnek, hogy felszólítsam arra Németországot, hogy egy szövetségi ombudsman és egy olyan ombudsman is kinevezésre kerüljön, aki a tartományok szintjén befogadná az ilyen jogsértési esetekre vonatkozó kérelmeket. És mi kartkarba öltve dolgozhatnánk a szövetségi és tartományi ombudsmannal, hogy az ilyen hibás bírósági vagy ifjúságvédelmi hivatali döntéseket lehessen korrigálni és jogorvoslatra lehetőségünk legyen, ha nem, akkor folyamatosan kapjuk majd az ilyen irányú petíciókat a jövőben is a fellebbezésre Németországban kell, hogy sor kerüljön, mert túl gyakran még a sürgős esetekben, és most már lezárom gondolataimat, túl gyakran nagyon gyakran azt kérik a petíciótól, hogy az adott ügyel foglalkozó hoz nyújtsa be a fellebezési kérelmét, holott ez ellentmondásos, hiszen egy független hivatal tud csak egy adott hivatal döntéséről döntést hozni vagy azt felülvizsgálni. A berlini tényfeltáró látogatás remélem az utolsó volt a sorban, és remélem gyorsan majd konkrét válaszokkal szolgál a családügyi minisztérium, és remélem megoldással tudunk szolgálni ezen problémák eh, megoldására, feloldására, még mielőtt a saját asztalunkhoz érnének be. Billent kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretném megköszönni az utazás megszervezését. Jár kolléga és én megpróbáltuk sikerre vinni ezt az utat. Magam is jogász vagyok, és mielőtt a parlamenthez kerültem volna, ennek már jó ideje, én is családjoggal foglalkoztam. És el kell mondanom, mennyire lenyűgözött az ESDE e és a, azoknak a bíráknak a munkája, akik a tagállamok közötti ügyeket intézik. Egy francia bíróval találkoztunk, aki a német hatóságnál dolgozik, és megpróbál határokon átnyúló egykori házasságokkal kapcsolatos problémákat megoldani. És itt megpróbálják a különböző ügyeket feltárni, rendezni, az adott érintett tagállamok hatóságaival együttműködve. Ez valóban a második utunk volt, de a második útra, megmondom őszintén, azért volt szükség, mert az első utazás alkalmával kudarcot vallottunk, mégpedig saját hibánkból adódóan. Az első utazást nem végeztük el a megfelelő körültekintéssel. Mindmáig egy olyan munkadokumentummal rendelkezünk arról az utazásról, amelyet egyetlen egy személy készített, a végleges verzió még nem készült el, és azt a benyomást keltette ez a dokumentum, hogy a benne tükröződő álláspont a parlament álláspontja, és ez nem hagyhattuk ennyiben. Másrészt azonban azért is szükség volt a második útra, mert Németországban nagyon sok a problémás ügy. Lehet, hogy a fordításon múlik, ha bár nem vagyok ebben azért biztos, de hogyha az ember olyan szavakat használ, mint hogy ördögi gépezet, Bulan kolléga, vagy ha olyan kifejezéseket használunk, hogy az emberi jogokat, illetve a polgári jogokat lábbal tiporják, mindezek olyan kifejezések, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a dolgok szándékoltak. Ez pedig nem szolgálja az ügyet. Hogyha valahol nem veszik tekintetbe a polgárjogokat, rosszul alkalmazzák azokat. Nos, erre van példa, ez minden tagállamban megesik. Nézzük csak meg, hogy az egyes tagállamok vonatkozásában hány ügy kerül Strasbourgba. De ha valamit lábbal tipornak, akkor ez egy szisztematikus eljárást előfeltételez. És nagyon örülnék annak, hogyha Jotova kolléganő jelentése néhány számot is szerepeltetne arról, például, hogy egy 80 milliós tagállamban hány százezer házasságkötésre kerül sor, hány százezer vállásra kerül sor, és hogy százalékos arányban milyen számokról is beszélünk igazándiból. És természetesen az sem igaz, hogy nincs felügyelet, ugyanis a Jugendamt minden intézkedésével kapcsolatosan bírósághoz lehet fordulni és szívesen utána néznék annak is, hogy a bírósági eljárások hossza hogyan alakul az egyes tagállamokban, a polgári jog területén van példa arra, hogy azt mondják, hogy egy, egy francia ügyel kapcsolatosan például német bíróhoz fordulnak választott bíróként, tehát ez nekem számomra azt tükrözi, hogy azért nem olyan nagyon lassú az eljárás Németországban. Emellett pedig ultima ráció az, hogy az adott szülő egyáltalán nem is láthatja a gyermekét. Ez nagyon-nagyon kevés, az esetek nagyon kevés ö, számában fordul elé. Az alternatíva Kolombó eset, amikor valakitől teljesen megvonjuk a felügyeleti jogot és a láthatást, és mindenféle öm, további körülmény nélkül, nélkül le, Európán kívülre kerül a gyermek, és aztán semmiféle jogi út nincs arra, hogy a szülő láthassa a gyermekét. Így gyakran bűnözők munkálkodnak, és előfordulhat, hogy az érintett szülő börtönbe kerül. Olaszországban, vagy egy második érintett országban, ahol az ottani hatóságok börtönbe jutatják eh, az érintett szülőt, mert eh, a gyermeket eh, elrabolták. Így állapítják legalábbis meg. Sokszor hosszadalmas jogi procedúra ez, és aztán az utolsó pont, a hatóságokkal kapcsolatosan azért elég gyakran panaszkodnak az emberek, a ifjúságvédelmi hivatalokkal kapcsolatosan is gyakran panaszt emelnek, ez az EU minden tagállamában így van. Az, hogy itt most sok ügy felgyőlem lett Németországgal kapcsolatosan, nyilván összefügg azzal is, hogy kiemelt figyelmet fordítunk Németországra az utazás miatt, és összefügg azzal is, hogy bizonyos kollégák kiemelten foglalkoznak ezekkel a témákkal, és sokszor ugye nyilvánvaló, és ezt nem is akarom kétségbe vonni, kétségbesett szülőkkel van dolgunk, és hogy ők ultima rációként, utolsó eszközként hozzánk fordulnak, nos ezzel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy remélhetőleg más országokban nem fordulnak végső eszközként a mi petíciós szakbizottságunkhoz. Mert hogyha erre kerül sor, akkor biztosan van egy olyan fél, aki úgy érzi, hogy igazságtalanul jártak el vele szemben. És hogyha mindenki hozzánk fordul, hát ez nem megoldás. Itt nem az a lényeg, hogy az egyik vagy a másik hivatal Németországban hibát követ el, itt vagy ott vagy sem, hanem az igazán lényeges pont az, hogy a német rendszernek az a szándéka-e, hogy az uniós polgárokat korlátozza a jogaik érvényesítésében. Ez a legfőbb kérdés, amikor európai jogról beszélünk és hát nyilván német szülők is panaszt emelnek a Jugendámtal kapcsolatosan, ők is bírósághoz fordulnak. Az alapvető kérdés azonban az, hogy a német hivatalok gyakorlata, a német bíróságok gyakorlata szándékoltan korlátozza-e az európai polgárokat abban, hogy éljenek jogaikkal vagy sem. Ez az a kérdés, amelyel nekünk foglalkoznunk kell. Ehelyütt kell nekünk arra ösztökélnünk az Európai Bizottságot, hogy járjon utána a dolognak. Minden más a saját tagállami hatáskörbe tartozik, minden egyes tagállamnak a saját hatáskörébe, döntéshozatali hatáskörébe tartozik ez. Nézzük, sok esetben sok-sok tagállamban is említhetnénk hasonló problémákat, de nem ez a lényegi kérdés. A lényegi kérdés az, hogy a struktúra maga arra van-e kihegyezve, hogy az Európai Uniós polgárok jogait sértse. Köszönöm szépen, Becker úr következik. Szeretnék köszönetet mondani a berlini delegáció vezetőjének a jelentését. Eddig még nem volt lehetőségem arra, hogy részleteiben átolvassam a szöveget, Nagyon örülök annak, hogy Jár és Vélen kolléga megszervezte ez az utazást, és nagyon tanulságos volt számomra ez az út. Úgy gondolom, nagyon értékes út volt ez, a tekintetben, hogy újabb információkat szerezzünk a tényállással kapcsolatosan, és úgy gondolom, nagyon konstruktívan álltak hozzá a partnereink és Vannak új információnk, és azt hiszem, Ezeket az itt lefolytatott vitának megfelelően kell értékelni és beépíteni a jelentésbe. A PETI szakbizottság delegációjának tagjaként szeretném kérni, hogy az esetleges megjegyzéseimet, kiegészítéseimet az elkövetkezendő napokban elküldhessem, mert ezeket eddig nem tudtam előkészíteni. Köszönöm. Jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a delegációnak, hogy megszervezték az utat. Viland kolléga tartalmilag nagyon jól bemutatta a helyzetet, de hozzáfűznék én is néhány dolgot. Úgy gondolom nem lenne tisztességes azt mondanánk, hogy bizonyos kérdések eh, nyitva maradtak. A német fél több napos delegáció utat tett lehetővé számunkra, azonban nekünk szakbizottságként nem volt alkalmunk arra, hogy ezt elfogadjuk. Két-három napot is eltölthettünk volna Németországban, akkor minden kérdés sikerült volna tisztázni, lett volna idő a válaszadásra, és a nyitva maradt kérdéseket, ahogyan Bolan kolléga is mondta, a jelentés végső megszövegezését megelőzen el kellene küldenünk Németországba, hogy kapjunk erre választ például a jogi felügyelettel kapcsolatosan. Tehát ezeket a kérdéseket még tisztázhatjuk, nem lenne fair a német féllel szemben, ha másként járnánk el, hiszen ők felajánlották, hogy több napot töltsünk el ott, mi azonban az időszorítás, miatt nem tudtunk élni a lehetőséggel. Emellett el kell mondanunk azt is, hogy a jugendám munkája feszültségekkel teli. Volt egy sajnálatos eset Németországban tavaly, ahol egy házas pár, mindkét tagja migrációs háttérrel rendelkezett, egy bevándorló volt, és az ő lányuk, lánygyermekük kérte azt, hogy távolítsák el őt a családból, ugyanis az édesapa erőszakosan lépett fel vele szemben. A Jugendamt megpróbált közvetíteni az ügyben, leült a család minden tagjával, Utána eleget tett a gyermek kérésének, utólag azonban az édesapa ö, nyílt színen, kinn az utcán lelőtte a gyermekét. Ezt követően a média a Jugendamtot vonta felelősségre, mondván, miért nem rendeltek rendőri őrizetet az érintettek mellé láthatjuk, hogy a szülők is milyen messzire képesnek elmenni, hogyha úgy érzik, hogy igazságtalanul jártak el velük szemben. Az édesapa ebben az esetben úgy érezte, hogy megsértették a becsületét, mert elvették tőle a gyermekét. Tehát látnunk kell, hogy milyen nehéz ezeknek a hivataloknak a munkája, Szerencsére a legtöbb vállás, vállás többé-kevésbé harmonikusan zajlik, ami a felügyeleti jog kérdését illeti. Problémák akkor merülnek fel főként, hogyha a szülők nem csak elválnak, hanem térben is eltávolodnak egymástól, tehát földrajzi értelemben, hiszen akkor a kompromisszum kötés esélye sokkal kisebb. Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy a gyermek a Münchenben élő apához kerül, vagy az édesanyjához, aki Szicíliába akar kiköltözni. Ilyenkor nem egyszerű a helyzet rendezése, és valaki mindig úgy érzi majd, hogy igazságtalanul jártak el vele szemben. Tehát ezt szerettem volna elmondani, és szeretném én is támogatni a számok, számadatok bevonását, ami a vállások számát illeti. Hogy láthassuk, hogy hogyan is alakul itt pontosan a helyzet. Záró megjegyzésem tehát, az volna, hogy a jelentést mindaddig ne véglegesítsük, amíg nem tudtuk feltenni a német félnek a további kérdéseinket, és nem küldték meg a választ rájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen járónak, Szelebrákos úr következik. Köszönöm szépen. Az az érzésem, hogy sokszor adhok módon döntünk a különböző esetekben, és adhok módon határozunk meg azt is, hogy mire van kompetenciánk és mire nem. Nekünk tulajdonképpen arra van kompetenciánk, hogy egyéni petíciókat megvizsgáljunk. Tehát a saját kezdeményezésünkre nem nagyon hiszem, hogy rendszereket vagy hivatalokat kritizálhatnánk. Tehát nekünk mindössze csak az a jogkörünk, hogy egyes benyújtott petíciókat megvizsgáljunk. Tehát nem vonhatunk le petíciókból általános következtetéseket, és nem léphetünk fel általánosan. Ez természetesen nem mindig a legjobb módja a problémák megoldásának, de így működik a mi munkánk. Hogyha megnézzük azokat az eseteket, amelyek ezzel kapcsolatban beérkeztek, akkor lehet, hogy hamis értelmezésre jutunk a hivatal működésével kapcsolatban. Nem hiszem, hogy meg kellene bélyegeznünk egy országot bizonyos panaszok miatt. Hát azért nézzük meg, hogy naponta mennyi és milyen petíció érkezik be hozzánk. Nem hinném, hogy Németországot stigmatizálnunk kellene emiatt. Nem hinném, hogy ki kellene jelentenünk, hogy ez a rendszer Németországban nem megfelelően működik. Nagyon érdekes volt a tényfeltáró látogatás beszámolóját meghallgatni, mert ott tényleg az egyes esetekkel foglalkoztak. Ott voltak a helyszínen, és megvizsgáltak két vagy három egyéni esetet. Valóban úgy gondolom, hogy ezekre az esetekre kell koncentrálnunk, azokra, amelyeket már megvizsgáltunk részletesen, és tartózkodjunk attól, hogy általános kritikákat vagy általános állásfoglalásokat fogalmazunk meg. Tehát meg kell néznünk azokat a tényleg kézzelfogható bizonyítékokat, amelyek az egyes eseteket alátámasztják, és nekünk Ebben a két vagy három esetben kell véleményt alkotnunk. Természetesen ennek lesz jogi ereje, mert ez valamilyen fajta precedens teremt. Az Egyesült Királyságban ugye az esetjog működik, tehát az egyes eseteknek nagyobb súlyuk van, mint precedens, míg nálunk a kamanló országaiban ez másképpen történik. Hát ezt el kell fogadnunk, de Természetesen tanulhatnánk az esetjogi esetekből is, de egyelőre nekünk az egyes esetek vizsgálata a feladatunk. Köszönöm szépen Szelevrakosz úrnak. Buland úr szeretne visszatérni, tessék. Köszönöm szépen. Csak néhány percet kérnék német kollégámnak és barátomnak szeretnék valamit elmondani. Viland úr is hozzászólt, és úgy gondolom, hogy én bár az imént úgy fogalmaztam, hogy szélsőséges fellépéssel állunk szemben, de hát azt kell megnéznünk, hogy ezek mindennapos eseteke, vagy nem. Azt kell megnéznünk, hogy szándékosan döntenek-e így, vagy pedig csak bizonyos esetekben történt ez így. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy a jogedámt szándékosan hozza el meg mindig ugyanezeket a döntéseket, és hogy vannak e olyan strukturális változtatások, amelyekre szükség van, és amit megtehetünk. A kolléga Jotova. Jotova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem sokára elkészül a végleges verziója a jelentésnek, de természetesen addig is várom még a kollégáktól az írásbeli véleményeket és megjegyzéseket, így biztosítani tudom, hogy minden fontos gondolat és vélemény bekerüljön a végleges dokumentumba. Engedjék meg, hogy most néhány fontos megjegyzést elmondjak. Szelevrakosz kolléga hozzászólásával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy azért vegyük figyelembe, hogy ő nem volt ott a tényfeltáró misszión, és azt hiszem, hogy egy kicsit tévesen látja, hogy hogyan dolgoztunk. Nem arról van szó, hogy egy vagy kettő konkrét esetet vizsgáltuk meg. A tényfeltáró missziónk során egyetlen konkrét esetről sem beszéltünk, hanem az általános problémákat próbáltuk megvizsgálni. Tehát bizonyos esetekről kértünk kiegészítő információt, de általánosságban vizsgáltuk a hivatal munkáját. Szelevrakosz úr konklúziójával nem nagyon értek egyet. hiszen úgy gondolom, hogy egy tagállamot nem lehet megítélni egy hivatalának egy-két esete alapján. Beszéltünk arról, hogy pontosabban kellene ismernünk a számszerűsített adatokat és a százalékos adatokat. Itt azt tudom elmondani, hogy azok az állampolgárok, akik valamilyen problémával szembesülnek, jogot kell, hogy formáljanak arra, hogy petíciót nyújthassanak be, és meghallgathass, meghallgattassanak. Tehát ehhez mindenkinek joga van. Ezen kívül írásbeli választ is joguk van kérni az intézményektől. Szalavrákos. Köszönöm, Jotovászony, Szalavrákos úr. Nos, a jelentéssel kapcsolatosan nem akartam mondani semmit, én az általános hatáskörünkkel, illetékességünkkel kapcsolatosan szeretnék néhány megjegyzést tenni. Én azt gondolom, hogy petíció nélkül nem foglalkozhatunk bizonyos témákkal. Szükség van egy ügyre, szükség van egy kapaszkodóra, valamire, ami alapot ad ahhoz, hogy foglalkozunk egyik-másik tényállással. Természetesen a szubszidiaritásról sem feledkezhetünk meg. Azt gondolom, hogy egy megalapozott döntésre van szükség. hogyha kérdéseket teszünk fel magunknak, akkor az nem függ össze azzal, hogy most én jogász vagyok-e, vagy ügyész, vagy bármi más. Egyedül arról van szó, egyedül az a lényeg, hogy az európai jogszabályoknak megfeleltessük-e azt, amit történt. Megnézzük, hogy megfelele neki vagy sem. Egy ügyre van szükség. Amit az imént elmondtam, az nem az ön jelentésére vonatkozott konkrétan, hanem általános szabályokat szerettem volna körvonalazni, amelyeket be kell tartanunk itt a szakbizottsági munka során, hiszen más, hiszen más különben semmi eredménye nem lesz annak, amit teszünk. Eh, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm Jotovászonynak a munkáját. Köszönöm szépen azokat az első megjegyzéseket is itt az eszmecsere folyamán. Nagyon érdekesnek mutatkoztak ezek az ötletek. Az eljárásnak megfelelően folytatjuk a munkát, ez egy első eszmecsere volt csupán ezekről a látogatásokról erről a látogatásról. Itt van még a romániai látogatásunk és a napi renden, de tulajdonképpen már kimerítettük a rendelkezésünkre álló időt, ezért azt javaslom, hogy ezt a napi rendi pontot vegyük napirendre elsőként a szebédszünet után, ha senkinek nincs ellenvetése, három órakor találkozunk. Köszönöm.